Köszöntök mindenkit. Hölgyeim és uraim! Tisztelt kollégák, kérni mindenkinek a figyelmét. A 27-es napi rendi pont eh, az első, amelyel a mai ülésünkön foglalkozunk. Munkakörülmények, valamint munkahelyi egészségügyi és biztonsági normák Bangladesben és azok lehetséges hatása az EU és Banglades közti kereskedelmi kapcsolatokra. Tudják, hogy jó néhány szerencsétlen körülmény felhívta a figyelmünket a bangladesi munkakörülményekre, különböző gyárokban kiütött tüzek, illetve esetek, amelyek során épületek összeomlottak. Emlékeztetnék arra, hogy Banglades vámmentes, kvótamentes eh, kereskedelem kedvezményezetje az EU-val, és eh, az Everything But Arms rendszer részese is. Banglades egy fontos kereskedelmi partner, és az ottani EU-ba irányuló export 90%-a kész ruha, ruhatermék, és az ott készülő ruhatermékek 60%-a az EU-ba irányul. Ebből látható, hogy az EU és főleg az Európai Parlament is milyen nagy felelősséggel rendelkezik, és feladatunk nyomon követni az ottani eseményeket, azokat, amelyek összefüggnek a munkakörülményekkel, valamint a munkahely egészségügyi és biztonsági normákkal. Pontosan emiatt köszöntöm most itt az Európai Parlamentben az ülésünkön Izmat Jahant, aki Banglades nagykövete, és vele tartunk egy eszmecserét a munkakörülményekről. Az eu bangladesh közti kereskedelmi kapcsolatok keretében továbbá köszöntöm Hongbo urat, aki főigazgató helyettes a Nemzetközi Munkahogyi Szervezetnél. És Francesco Márkit is köszöntöm. Ő az Eurocsex főigazgatója, és Lorenz Berco, aki főigazgató, aki a külkereskedelmi kapcsolatok kérdéseiben illetékes. Minden bizony nagyon hasznos lesz ez az eszmecsere, és biztos, hogy jobb ismereteket szerzünk, és jobban megismerjük az érdekelt felek számára fontos kérdéseket. Kezdeném most azzal, hogy megadom a szót tisztelt vendégünknek, Banglades nagykövetének. Ismételten köszöntöm. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, a bizottsági elnök, az Európai eh, Parlament eh, Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságnak tisztelt szakbizottsági tagok, illetve Eurotex igazgatósági tagok és a Szabadkereskedelmi Társaság képviselői, hölgyeim és uraim! A mi itteni jelen létünk egy közös törekvésből származik. Szeretnénk a munka területén a munkakörülményeket és a biztonságot javítani Bangladesben. Nyilván tudják, hogy az elmutató elmúlt időszakban, múlt áprilisában volt egy üzem, amely összeomlott, illetve volt egy tűzipar. A bangladesi ipar nehéz helyzetbe került, és pontosabban globális vizsgálat tárgyát képezi az ország ipara. En, természetesen ennek örülünk. Egy kicsit cinikusnak tűnhet, ahogy mondjuk, hogy a tragédiáknak végül is pozitív eredménye is vannak, azaz, hogy tudatosabbak vagyunk, és jobban tudjuk, hogy javítani kell a helyzeten a ö, tragikus eseményeket követően ö, e barátaink Európában és többek között az Európai Unió az egyik fő partnerünk, és másut is, emlékeztettek bennünket arra, hogy a biztonsági ö, szapányok és munkakörülmények tekintetében még sok tenni, ö, tennivalónk van, és kötelezettségeket kell válnunk. Két határozatot fogadott el az Európai Parlament, az egyiket 1913. január 17-én, illetve május 23-án ugyancsak ezen kérdések körében. A képviselők sürgették a multinacionális cégeket is abban, hogy csatlakozzanak a különböző szociális kötelezettségekhez és gyakorlatokhoz, és felelős üzleti tevékenységet folytassanak a külföldön működő üzemeikben is. Tisztelt elnök úr, felismertük, hogy a ruházati ipar gyors növekedése és a kiszerződés a az üzemek módra való szaporodását eredményezte, és nem mindig felelnek meg a biztonsági előírásoknak. Az Európai Parlamentet és az Uniót ez aggasztja, és rámutattak arra, hogy sürgősen intézkedéseket kíván a helyzet. Néhány héttel a Rána pláza összeomlását követően a bangladesi külügyminiszter elutazott Brüsszelbe, hogy megerősítse Banglades kötelezettségvállalását a tekintetben, hogy a tenni kívánunk, és találkozott ekkor a kereskedelemért felelős biztossal is, valamint a parlamenttel. Az európai jogászok, intézmények ajánlásait figyelembe vettük, csak úgy, mint azokat az előírásokat, amelyeket az ILO, a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet javasolt. Fontos, hogy megnézzük, hogy mi az, amit köte- közös kötelezettségvállalásokból teljesíteni tudjuk, és e tekintetben nagyon örülök annak, hogy most alkalmunk van megosztani azokat a tevékenységet, akciókat, amiket már eddig is tettünk, és fel tudjuk vázolni, hogy hol tartunk jelenleg. Engedjék meg, hogy világosan fogalmazzak. A bangladesi kormány nagyon aktívan törekszik arra, hogy különböző változásokat hozzon a biztonsági szabványok tekintetében az országban az, ipar, az iparkamara ugyancsak fellépett a két incidens követően, és különböző rövid és hosszú távú kezdeményezéseket tettünk. Ide tartozik az is, hogy a letartóztat az üzemeknek a tulajdonosait és vezetőit, és bíróság elé állították őket, és felelőssé tették a sérültek ellátásáért egy közös háromoldalú deklaráció is megszületett május elején. Az ajánlóval közösen egy háromoldalú nemzeti akciótervet kezdtünk el megvalósítani és Genfben elfogadásra került július 8-án egy másik dokumentum is, Banglades külügyminiszterével, az Unió kereskedelmi biztosával, és számos konkrét akció került megfogalmazásra. A fő elemek először is kiegészítésre került a 2006-os munkajogi törvény, 200 további munka, illetve üzemfelügyelő kerül felvételre. Harmadik területe 2014. júniusáig valamennyi ipari épület üzem felülvizsgálatra kerül. Hagy beszéljek néhány szót az, mit eddig tettük. A 2006-os munkajogi törvényt július 15-én módosították a parlamentben, ez lehetővé teszi többek között, hogy a munkások nagyobb társulási szabadságot kapjanak és kollektív tárgyalásokba bocsátkozzanak. Folytatódik a munka, hogy megfelelő szabályozásokat alakítsunk ki az év végéig, és teljes mértékben hatályba léptessük a módosításokat. Ez egy ugyancsak lépések törtek, hogy állandó egészségügyi szolgálatot kell létrehozni az olyan üzemekben, ahol több mint 5000 dolgozó van. Egy miniszter, tárcaközi szakbizottság a miniszterelnök hivatal mellett ugyancsak mandátumot kapott arra, hogy hozzanak létre ajánlásokat a dolgozók helyzetének javítására elsőbséget kap a felvétele, kiképzése és a kihelyezése a munkafelügyelőknek, illetve a munkabiztonság és a munkajogok szakértői esetében. A munkahogyi miniszter, minisztérium kinevezett felügyelőket és további 200 munkafelügyelő kiképzése, felvétele folyamatban van. Így módon körülbelül 800 új felügyelő lesz. A kormány hatóságok például különböző intézkedéseket hoznak, például a tűzoltóság, a fejlesztési hatóságok és egyéb hatóságok is növelik a felügyelőik számát, megerősítik az infrastruktúrákat és a logisztikát. Az üzem tulajdonosoktól pedig azt kérjük, hogy személyi biztonsági felszereléseket adjanak a dolgozóknak, és megfelelő biztonsági képzésben részesítsék őket. Szeretnék most beszélni még további kezdeményezésekről, amelyeket a kormány hozott, illetve a dolgozók Például a különböző kiskereskedelmi helyzetről is szeretnék szólni. A háromoldalú akcióterv a ruházati iparban ez stratégiai integrációt jelent, kb. 3500 üzemet érint az országban. Három tanulmányt kép végzett a Bangladesi Műszaki és Technológia Egyetem, és részesültek az ILO-nak a szakképzésében, a tekintetben, hogy hogyan kell a munkaügyi felügyeleteket végezni a ruha, ruhaipari üzemekben. Ez szeptember folyamán folyik. Ez strukturális elemeket jelent és munkabiztonságokat. Ez 2000 ruházatipari gyárra került így vizsgálatra két hónap alatt. Az európai nagy márkák, észak-amerikaiak pedig külön kerülnek felügyeletre, 750 és 1000 vállalat van az egyik és a másik csoportban. Három különböző platformon történt ez, és erőfeszítések történnek a tekintetben, és ezek az erőfeszítések szinkronizálásra kerüljenek, és egy egységes ellenőrző lista kerüljön kialakításra. A munkahogyi minisztérium igyekszik a párhuzamosságokat elkerülni, és ugyanakkor hatékonyá tenni a kezdeményezéseket. A jó koordinációhoz szükséges az is, hogy a nemzeti szereplők megfelelően bevonásra kerüljenek, és elsősorban ez az európai márkákkal próbáljuk elérni. A szállítási láncot bevonva lehet megfelelni ennek a kihívásnak, és meg elérni a strukturális és egyéb biztonsági szintet az országokban. Tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy emlékeztessek arra, hogy egy független munkajogi bizottság 3 milliárdra becsülte azt az összeget, ami szükséges lenne ahhoz, hogy valamennyi üzem megfeleljen az előírásoknak hogyha ezt 5 évre elosztjuk, akkor csak 10 centtel kellene többet költeni az egyes darabra, amit az ügyfeleinknek, azra a 7 milliárd darabra, amit az egyes vásárlónknak eljuttatunk. A nyugati vásárlók nyilvánvalóan egy kevéske áremelést el tudnak fogadni annak érdekében, hogy egy nagyon messzi országban az ott dolgozók jobb helyzetbe kerüljenek. És ehhez szükséges az is, hogy tisztességes árban részesüljenek azok, akik értékesítenek. A minimum béreknek a megemelése is szükséges a ruházatiparban, de reálisan beszélve vannak javaslatok mind a munkavállalók, mind pedig a tulajdonosok részéről, és a bér tárgyaló bizottság próbál eredményre jutni. Azonban, ha reálisak vagyunk, hozzá kell tenni, hogy ha csak nem tudunk tisztességes árképzést biztosítani a termékekre, akkor a dolgozók bérének emelése nem valósítható meg a rendkívül verseny elszenvedő ágazatban. Fontos, független attól, hogy mennyire szeretnénk. A gyártók egyrészt a fontos, hogy a maguk területéről teljesítsék kötelezettségeiket, ugyanakkor az is fontos, hogy a vásárlók is támogassák e törekvéseket. A kiskereskedők meg is részük van ebben a, ebben a láncolatban. Bátorítottak bennünket néhány nagy vállalat és márka részéről. Várjuk, hogy a megvalósításra kerüljenek, és reméljük, hogy ha ezt követően mások is követni fogják, és felelősen fognak eljárni a vállalatok. Már említettem a kompenzáció kérdését a tragikus eseményekkel kapcsolatban, és szeretném elmondani, hogy a kompenzáció, amit az érintett személyeknek és családoknak fogunk adni az állami alapokból még talán nem éri el azt a szintet, amit szeretnénk. Ugyanakkor az is igaz, hogy a kormányzati erőfeszítések még nem zárultak le. A múlt héten Genfben az Ipari Szövetség tartott egy találkozót, ahol 29 európai szakma márkából 9 képviseltette magát, és megvitatták a kompenzációt a Rana Plaza és a Tazren incidens áldozatai illetően. Ugyanakkor a legtöbb részvét részvevő márka képviselő nem igazán lelkesedik a kompenzáció megfelelő megoldásában. Tisztelt elnök úr, a munka kiterjed arra is, hogy egy külön ö, speciális ö, gazdasági övezetet hozzunk létre a ö, ruházatipar számára. Az első ilyen ö, ipari falut ö, 532 hektáron hozták létre, ezer ö, parcellával. Itt főként női ruha, nők dolgoznak ruházati iparban. A ruházati ipar az export tevékenységünknek a döntő részét képezi, ahogy ön is említette a megnyitójában. Több mint 4000 embert foglalkoztatnak, főként nőket, 5000-nél is több üzemben. Vannak nők, akik ettől itt itt tudják csak megkeresni az élethez szükséges összegeket, és ezért ez rendkívül fontos. Az elmúlt évtizedekben, különösen az elmúlt tíz évben a ruházati ipar jelentősen hozzájárt a nagy társadalmi változásokhoz az, az országban. Segítette a nőknek az előre lépését, különösen azokét, akik nagyon szegény körülmények közül származnak. Hogyha valóban szeretnénk azt látni, hogy a ruházatipar eltartja Bangladest, és 4 millió nőnek a függetlenségét ezáltal biztosítani, akkor szükséges a fenntartható piacra jutás, és természetesen így az Európai Unió piacára jutás is. Ez azt jelenti, hogy a kereskedelem és a fenntartható fejlődés szorosan összefüggnek. Nagyon messzeható, nagyon messzire nyúló hatásai vannak mindezeknek. Ez megemlítésre került, és egy, az Európai Unió külkapcsolatainak az egyik sikertörténeteként szokták emlegetni a sikeres alkalmazását a legkevésbé fejlett országok tekintetében. Bangladesben él a legkevésbé fejlett országokban élő lakosság mintegy 20%-a. Éppen ezért kollektív érdekünk, hogy a preferenciákat fenntartsuk. Ugyanakkor Banklates ezt nem tekinti garantáltnak. Kardegok biztos úrral beszéltünk, és a júliusi döntések egy közös utazásnak csak az első lépése, ami kétségtelen nem lesz könnyű. Meglemítette, hogy kihív, nagy kihívás ez Banglades számára, és tisztában volt azzal, hogy az Unió kész segíteni. El segí, elhiszük, hogy ez mindenképpen egy közös utazás kell, hogy legyen. Partnerségről van szó, és építeni szeretnénk a már meglévő partnerségre. Az Unió támogatását adta, és reméljük, hogy az Európai Parlament is a továbbiakban is velünk lesz ebben a nehéz folyamatban. Bangladesben, mint bármilyen más működő demokráciában komoly reformoknak kell végbe menniük konszenzus alapján, és az egy kicsi időigényes lehet. Nem szabad ugyanakkor, hogy ezt nem akarásnak tekintsék a, a kormány részéről. Végezetül engedje meg, elnök úr, hogy biztosítsam önt és mindazokat, akiket érdekel Banglades iparai, iparának a helyzete, hogy Banglades őszintén, nyitottan és határozottan kívánja folytatni a kötelezettségeinek a teljesítését valamennyi el annak érdekében, hogy a munkakörülmények és a biztonsági szabványok javuljanak hazánk ruházati iparágában. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és állok rendelkezésre, hogy válaszoljak a kérdéseire. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt asszony! Hallgassuk meg a parlamenti képviselőket, kezdjük eh, az ázsiai ügyekért illetékes eh, előadónkat, Paul Murphy-t. Öni a szó. Köszönöm szépen, és eh, köszönöm a asszonynak is. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament egyértelműen kifejezésre juttatta álláspontját a tragédiával kapcsolatban, az üzem tüzekkel, a Rana plázával kapcsolatban. Kifejezte együttérzését az áldozatokkal, és eh, a véri vágyát, hogy a helyzet változzon. Azt hiszem, hogy minden bizonyal vannak arra utaló jelek, amelyek eh, arról tanúskodnak, hogy a dolgok a megfelelő irányba kezdtek elmozdulni, de a nyomást továbbra is fenn kell tartanunk, és a civil társadalommal való együttműködést Bangladessel, a szakszervezeti mozgalommal is, hogy biztosítsuk azt, hogy a változás valóban bekövetkezik, és ez egy tartós változás lesz. Néhány konkrét kérdésem lenne. Az egyik dolog, ami felkeltette a figyelmemet, és nagyon érdekesnek tartom, az az összeg, amelyet említett, hogy a nyugati üzemek standardjaihoz közelítsenek. Ez természetesen egy óriási összeg, ugye 10 cent minden egyes ruhadarabra vonatkozóan. Miért gondolja azt, hogy ez eddig nem került végrehajtásra, hogyha relatív alacsony, relatíven alacsonyan ez a, ez a költség az ágazatra nézve, és hogyan gondolja azt, hogy ezt érvényesíteni lehet? Az ilyen viták során gyakran az a benyomásunk, hogy a végső költségek orosznál részét a munka költségek adják, és ez azért van, mert nagyon alacsony béreket kapnak a, a dolgozók. Nem tudom, hogy vannak-e statisztikák arra vonatkozóan, hogy a végső költségek mekkora százalék arányát teszik ki a bérköltségek mert ennek a, itt a hatás nyilván az lenne, hogy a fogyasztónak valamivel többet kellene fizetnie, de ez a textil ágazat nyereségében is tükröződne. És amit nagyon fontosnak tartok a változás előmozdítása érdekében, az az, hogy a munkavállalók szabadon szerveződhessenek, hiszen amikor ez nem lehetséges, a kollektív bértárgyalások nem lehetségesek, akkor nincs ez az alulról induló nyomás annak érdekében, hogy méltó munkakörülmények, megfelelő biztonsági körülmények érvényesüljenek. Ugye említette a munkaügyi törvényt, de a civil szervezetek még mindig azt hangsúlyozzák, hogy továbbra is aggasztó a helyzet, ugyanis a módosítók nem tűnnek elég messze menőnek, és nem kapnak a munkavállalók kellő jogokat. Például, hogy minimum 30, a munkavállalók 30%-a egy szakszervezet tagja legyen. És aggasztó az is, hogy a szakszervezetekben való tagság joga nem biztosított. Például a gazdasági zónában, ugye nem emlékszem a nevére, de említette, hogy hol zajlik ez a tevékenység. Tehát nehéz az, hogy a munkavállalók szerveződjenek. A kérdés pedig, amelyet szeretnék feltenni, a következő. Lassan véget ér az év, számos célt kitűztek, például a munkafelügyelők alkalmazásával, vagy a kompenzációkkal kapcsolatban. Kaphatnánk-e részleteket arra vonatkozóan, hogy hogy haladunk ezen kérdésekben? 200 munkafelügyelő, hogyha 200-al több munkafelügyelőt alkalmaznak, ez, ez üdvözlendő, de vajon az ágazat, illetve az ország méretéhez képest vajon ez kielégítő-e ez a szám? És végül a vádak, ugye a vádat emeltek az épület a ránaplázat tulajdonosával szemben. Hol tart most ez az ügy? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Áttérnénk a további frakciókhoz. Szocialisták, David Martin. Thank you, Chair. Um... Köszönöm. Én is szeretnék a asszonynak köszönetet mondani. Bíztató azt hallani, hogy vannak bizonyos fejlemények, és némileg javul a helyzet a tragédiákhoz, a tragédiákhoz képest. Az a válasz, amelyet az európai márkák képviselőitől hallottunk, ez némileg bíztató. De a helyzet a helyszínen nem változott kellőképpen. Kérdés, hogy mit kíván tenni a bangladesi kormány annak érdekében, hogy monitorozza azon multinacionális cégeket, amelyek az országban működnek, hogy vajon eleget tesznek-e a kötelezettség vállalásaiknak. Hogy valami haszna lesz-e ezeknek a tragédiáknak? Látunk-e valós javulást, vagy tovább romlik a helyzet, és visszatérünk a kiinduló ponthoz. Annak is örültem, amikor a nagykövet azt mondta, hogy újabb biztonsági munkafelügyelőket kívánnak alkalmazni, de nem akarok durván fogalmazni, de ha jól értettem a bangladesi helyzetet, akkor a probléma nem az, hogy túl kevés a felügyelő, hanem az, hogy egész egyszerűen a felügyelők nagy része korrupt volt, és nem volt megfelelő a kapcsolat az üzemi felügyelők, illetve az üzemek tulajdonosai között. Tehát nem tájékoztattak a felügyelők arról, amit a helyszínen tapasztaltak. Tehát több felügyelő alkalmazásával kapcsolatban szeretném tudni, hogy a kormány hogyan kívánja ezek függetlenségét biztosítani, hogy adott esetben ők is jobb bérezésben kell, hogy részesüljenek, hogy ezáltal biztosítható legyen a függetlenségük. Vagy ellenőrzik-e ezen ellenőröket, hogy vajon megfelelően végzik -e a munkájukat. Ez azt hiszem, hogy a professzionalizmussal is összefügg, és Polhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy a szabad szakszervezetek, a szabad és független szakszervezetek nagyon fontosak ebben a folyamatban. Értem, hogy történtek ez irányba mutató lépések, de magas szintű standardokat kell biztosítanunk az üzemekben, a munkahelyi biztonság tekintetében, de a bérek szintje is emelendő. Nem tudom, hogy van-e alternatíva ezzel szemben. És remélem, hogy Banglades is felismeri, hogy milyen konkrét érdekei fűződnek ahhoz, hogy aktív szakszervezetek működjenek az országban. Aktív és szabad szakszervezetekre van szükség, amely fontos, hogy függetlenül működjenek. Remélem, hogy további előrelépés is történik ezen a téren, de hangsúlyoznám még egyszer elnök úr, hogy semmiképpen nem akarja a frakcióm büntetni a bangladesieket, hanem szeretnénk támogatni őket, hogy elmozduljon ez a folyamat egy jobb irányba a jövőben. Köszönöm. Thank you, David. Köszönöm szépen, David. Jaroszláv Valonszá következik, EPP. Köszönöm szépen, elnök úr. A textilipar nyilvánvalóan nagyon fontos, és világos, hogy össze kell fognunk annak érdekében, hogy a sok ezer dolgozó munkakörülményei javuljanak. Hallottam egy sor vállalásra tett ígéretet ma, remélem ezek meg is valósulnak, jó lenne, hogyha az év végéig megvalósulnának. Eddig mit sikerült megvalósítani, mit tudnak eddig felmutatni, ha megkérdezhetem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ska Keller, zöldek. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy lehetőség nyílik ennek a megvitatására most. Nyilván nem csak Bangladest érinti a probléma, más helyeken is volt egy csomó baleset, és monitoring csoportbeli viták is lezajlottak a konfekcióiparral kapcsolatosan. Nagyon sok országban van erre vissza kell majd térni a cégek felelőssége fontos, különösen az európai cégeké. Szerintem tehetünk valamit az európai cégek vonatkozásában, hiszen emberek halnak meg ezekben az üzemekben. A múlt héten Genfben találkoztak azok, akik, vagy volt egy találkozó azoknak, akik aláírták a nyilatkozatot, és igazából egy csomó cég el se jött. Ez súlyos probléma, és az áldozatok családjai továbbra is várnak a kártalanításra, még nem kapták azt meg egyes cégek egyáltalán nem vállalják a felelősséget, ez nagyon súlyos probléma. Vannak dolgok, amelyek javultak, ezt el kell ismernünk, de még sok mindent kell tenni. Nem tudom, hogy az elnök, a nagykövet asszony tud-e most ö, válaszolni erre a kérdésre, de hadd kérdezzem meg, hogy az európai cégek ö, milyen adót fizetnek Bangladesben, illetve hogy mekkora részét teszik ki a nemzeti költségvetésnek ez az adóbefizetés. További kérdés. Szóba került az, hogy ha magasabb éreket fizetnek, akkor elvándorol az ipar. Önök szerint, ön szerint ez valóban így van, vagy ez egy hamis érv, amit a cégek hangoztatnak? Az Európai Bizottságtól kérdezem, hogy levonták-e a konzekvenciákat, illetve a bangladesi helyzet, a bangladesi katasztrófa után változott-e a kereskedelempolitika, illetve hogyha nem szándékoznak változtatni a kereskedelempolitikán, akkor miért nem? A parlament már megmondta, hogy kötelező társadalmi felelősségvállalási célkitűzéseket akarunk, és a partnerországokkal meg kell tárgyalni, hogy az emberi jogi és a munka jogi kérdésekben milyen szankciókkal élhetünk. Köszönöm szépen! Maria Bádéja következik, szocialisták. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani a nagykövetasszonynak, aki eljött hozzánk, hogy elmagyarázza, milyen lépéseket tettek annak érdekében, hogy elkerüljenek olyan tragédiákat, mint amelyekről szó esik. Hangsúlyoznám azt, ami már elhangzott arról, hogy szükséges bevonni az érintett szervezeteket, hogy megoldást találjunk, és elkerüljük az ilyen incidenseket a jövőben. És nagyon fontos az, hogy független szakszervezetek működjenek. Nagyon fontos, hogy ezek jelen legyenek, és gondoskodjanak arról, hogy az elindított folyamatok valóban célvezetőek legyenek. Ami pedig a szakszervezeteket illeti, szerettem volna megkérdezni, hogy ez az elképzelés, hogy a végtermékek árát emelnék. A szakszervezetek nyilatkoztak ezzel kapcsolatban, kifejtették el, hogy mi a véleményük. Egy további kérdés pedig az lenne, ami a májusi állásfoglalásunkhoz kapcsolódik. Ennek egyik pontja az volt, hogy az igazságszolgáltatáshoz való teljes körű hozzáférést akarjuk az érintettek számára. Történt-e előrelépés, lehetséges-e ez? Szeretnék erre vonatkozó információt kapni. Köszönöm. I understand that our colleague... Ha jól értem, Tim Lambert kollega, aki a dél-kelet-ázsiai delegációnak az elnöke, itt van velünk, ön is szeretne hozzászólni? Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést, hogy elkéstem, egy másik ülésen voltam. Úgy gondolom, hogy a kollégák által felvetettek eh, nagy része nagyon is releváns. Ugye olyan cégekről van szó, amerikai, európai eh, cégekről, akik eh, szerződéseket kötöttek ott, illetve Martin kollega kérdése is igencsak releváns a munkaügyi felügyeletekre vonatkozóan. Holnap délután lesz itt egy vita éppen a munkaügyi felügyeletekről, ez egy érdekes összehasonlításra ad lehetőséget az ütemezés, a menetrend is érdekelne, illetve hogy Bangladesben a politikai pártok között van-e egyfajta konszenzus abból a szempontból, hogy előre kell lépni ezen a területen. Tudom, hogy zajlik a kampány, az Európai Uniós delegáció szorosan együttműködik a kormányjal, tehát tárgyal, az ILO is, a nemzetközi, a munkaügyi világszervezet is, szeretnénk eredményeket látni az évvégi választások után megvalósulni lehetne az ígéreteket. Elnök, Rinaldi kollega, Alde. Igen, Alde. Igen, elnőzést a Krém bizottságban szavaznom kellett, ezért én is elkéstem nem lep meg, hogy ilyen hosszú listáját hallhattuk a bangladesi hatóságok vállalásainak. Nyilvánvaló a jó hiszeműsége a hatóságoknak, illetve a Jean Lamberts is beszámolt róla, a bangladesi politikai vezetés mindig is elkötelezett volt abban az irányban, hogy javítsa a helyzetet a szociális területen, és az elmúlt években valóban történt is előrelépés. Egyetértek ugyanakkor David Martinnal, hogy nem csak a jogszabályokról van itt szó, hanem a függetlenség is felvetődik a bíróság függetlensége, munkagyűfelületek függetlensége, szakszervezetek függetlensége, ez sokkal mélyebbre ható változtatást igényelne, mint a jogszabályok megváltoztatása. A nagykövet asszonytól azt kérdezném, ugye Franciscus Keller már rákérdezett a külföldi cégek adózására, én nem is érdekel az adózás, de Különösen érdekelne a kártalanítási koncepció. A nagykövet asszony elmondta, hogy van egy egyfajta kuratórium, egyfajta alap, illetve folyik a vita arról, hogy az európai cégek miként kompenzálhatnak. A kérdés inkább arra vonatkozna, hogy hozhatnának-e olyan jogszabályt Bangladesben, ami következetesen előírná a kompenzálást, nem önkéntes alapon történne az az iparban. Elnök, mielőtt visszadnám a szót a vendégeinknek, hadd hangsúlyozzam, hogy mi is a célja ennek a vitának. Nem azért vagyunk itt, hogy megismételjük a nyár elején tartott vitát a bangladesi katasztrófáról. Most azt kell értékelnünk, hogy történt előrelépés, illetve hogy a bangladesi hatóságok, illetve az európai ruhaimportőrök vállalásai mennyiben valósultak meg. Három fő mondani valónk volt, ha emlékeztethetek a legutóbbi vitára a szerepvállalókhoz és az illetékes hatóságokhoz. Az egyik az volt, hogy a kereskedelem több millió embernek ad megélhetést a szegény országokban, és a kereskedelmi preferenciák ezt elősegítik. A második üzenet az volt, hogy nem elég munkahelyeket teremteni, a jogokkal is foglalkozni kell, tisztességes munkahelyekre van szükség a munkahogyi világszervezet kritériumai alapján. A harmadik mondani való pedig az, hogy az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy kereskedelmi preferenciákat biztosítson olyan országoknak, ahol a minimális követelményeket sem tartják be a decens munka, a tisztességes munkakörülmények vonatkozásában. Tehát mindenképpen meg kellene felelni ezeknek a feltételeknek, vagy legalábbis előrelépésre van szükség. Munkbó úr következik most, az ILO képviselője. egy magas szintű látogatást is tett Bangladesben, és egy háromoldalú akcióterv készült ennek alapján, fenntarthatósági és más kezdeményezésekkel a munkakörülmények, munkafeltételek javítása érdekében Banglades vonatkozásában. Hallgassuk meg, hogy ő mit gondol. Köszönjük szépen, hogy eljött Bangbo úr. ILO munkavilágszervezet. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, és kedves kollégák, meghívottak. Nyilatkozatot szerettem volna tenni, de már a bangladesi nagykövet asszony egy részét elmondta annak, amit én is terveztem elmondani. Úgyhogy én inkább arra reflektálnék, ami már elhangzott elnök úr, és a prioritásokat hangsúlyoznám, amelyeket ön is kiemelt, eh, mármint, hogy milyen előrelépés történt, illetve melyek a kihívások előttünk. Mi történt? Nos, eh, júniussal, júliussal kezdeném a július 8-án került aláírásra a fenntarthatósági megállapodás, az Európai Bizottság kezdeményezéséről van szó. Mi is üdvözöljük a parlamenti és bizottsági kezdeményezéseket, ez mind nagyon hasznos a bangladesi kormány, a bangladesi szociális partnerek és a nemzetközi közösség számára a lendület fenntartása érdekében, hogy a változások tényleg megtörténjenek. A megállapodás után a kormány valóban lépett, intézkedett, ahogy a nagykövet asszony is említette, ezt megerősíthetem, új munkahogyi törvényt fogadtak el. Hadd említsem meg, hogy a, amikor július 15-én ez megtörtént, a munkahogyi világszervezet sajtó nyilatkozatot tett közzé, mi szerint továbbra is vannak aggájaink, egy csomó mindenben előrelépett az új törvény. Van előrelépés. A 87-98-as kollektív szerződésekről és szakszervezeti jogokról szóló konvenció vonatkozásában mindenképpen, de ami hiányzik, az pontosan a 30%-os előírás, hogy a dolgozók 30%-a tartozzon szakszervezethez, illetve ha van egy 5000 ha 5000 ember a, dolgozik egy cégnél, akkor 1500 um, aláírásra van szükség szakszervezet alapításhoz, máshol csak 10%-ra. A kormány vállalást tett az Európai Uniós fenntarthatósági megállapodás alapján, hogy folytatja a munkát, és igyekeznek elérni az általunk kívánatosnak tekintett szintet. Nagyon örülök neki, hogy a nagykövet asszony pozitív elmozdulással számolt be két másik területen is. Az egyik a gazdasági övezetek kérdése, ez szorosan kapcsolódik a témánkhoz, és a dakai ILO hivatallal együttműködve, irodával együttműködve, Gondoskodnia kell a kormánynak arról is, hogy a jogszabályokat betartassák. Méghozzá gyorsan meg kell ennek történnie, mielőtt még az ország a választási kampány időszakba lép. Értik, hogy mire gondolok. Tehát ez a, az előkészítés alatt álló következő intézkedés augusztusban a Better World, vagyis Jobb Világ programunk irányítói, illetve az IFC már felvette a kontaktust a bangladesi kormányjal, és úgy tűnik, hogy biztatóak a fejlemények, várjuk az új rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik majd a Better World, vagyis Jobb Világ program beindítását. Most az egész munkaügyi felügyeleti kérdést két szemszögből vizsgálnám a gyárépületek létrehozásával kapcsolatban több mérnöki munkatársra van szükség. A 200 főt jelentettek be a munkaügyi felügyeletnél, mint új munkaerőfelvételt. A parlamenti, az összes parlamenti párthoz felhívást intéztünk, hogy jobban koordináljanak, jó hiszeműen működjenek együtt. Tehát az egyik dolog az a jobb koordináció, a második pedig a nemzeti tulajdon kérdése. A nagykövet asszony is felvetette már, én is reagálnék rá, reagálnék rá. A nemzetközi közösség ugyan elvárhat dolgokat, de eh, hogyha a kormánynak nincsen eh, befolyása, akkor eh, mindez nem fog megvalósulni. Aztán másoknak is vannak agályai a professzionalizmussal kapcsolatban, illetve lehetséges, hogy korrupciós problémák is vannak. Minden szinten fel kell lépni. Az egyik egyetemmel együtt dolgozunk, nem szeretném itt reklámozni, de a Bangladesi Műszaki Egyetemről van szó bújt. Amikor ott jártam májusban, nagyon örültem neki, hogy a szakszervezetek, a kormány, a munkáltatók, a nemzetközi közösség egyaránt úgy ítélték meg, hogy ez az egyetem képes megfelelő értékelésre jutni, és közé is fogja tenni a kutatási eredményeit. Úgyhogy segítünk most nekik ennek a munkának az elvégzésében. az ellenőrzés bizonyos időt igénybe fog venni. 3500 üzemet kell felkeresni. Az európai márkák nagyon erőteljesen jelen vannak, de amerikai és ausztrál márkák is vannak. Összesen ezek 1800-2000 üzemet tesznek ki már, mint az európaiak. 5-700 amerikai tulajdonú üzem van. Szeptember 7 én 8-án Dakkában volt egy megbeszélés, megpróbáltuk elérni, hogy mindenki az általánosan elfogadott normákat vegye alapul. Persze a nemzeti előírások nem biztos, hogy harmonizálnak ezekkel. Nagyon fontos, hogy fel lehessen mérni legalább a problémákat. Ez lehetővé teszi, hogy részlegesen megoldjuk őket. Nagyon fontos, hogy az internetre felkerülhessenek az ellenőrzési eredmények úgy, hogy az emberek a nevüket adhatják a kutatásokhoz. a megállapításokat pedig egy asztalnál az irányító bizottságban kell megbeszélni. A nagykövet asszony már említette, hogy a munkaügyi államtitkár vezeti ezt a bizottságot, és részt vesz benne a többi illetékes is. Elnök úr, köszönöm, hogy a Better World programunkra utalt, és szeretném én is megismételni, nagyon fontos, hogy figyelemmel legyünk arra, hogy nem csak Bangladesről van szó, hanem egy sor másik, más országról is. Bangladesh esetében nagyon fontos fenntartani a lendületet, hogy nem mondjam a nyomást, mert nagyon sok a tennivaló. Egyúttal arról is gondoskodnunk kell, hogy nem PC-zünk ki egyetlen országot, és nem alkalmazunk kettős mércét a jövőben. A munkaügyi világszervezet egyébként nem örül annak, hogy az új törvényben nem elég szigorúan szabályozzák a gyermekmunkát, Még egy dolog, az infrastruktúra monitorozást a hónap végéig meg akarjuk kezdeni. A munkaügyi felügyelet az Egyesült Államok delegációja Dakában volt a múlt héten, és gondoskodnak arról, hogy megkezdődjön ez a munka. Nagyon fontos, hogy a lendület fennmaradjon, és a képzési program októberben szintén elindulhat. a túlélők nagy részének végtagjait amputálni kellett, nem tudnak az iparban elhelyezkedni, úgyhogy átképzést kell biztosítani a számukra. Ugyanakkor a képzés azoknak is szól, és azokkal is zajlik, akik az országos szakszervezeteknél, illetve országos munkáltatói szervezeteknél dolgoznak. A gyülekezési szabadság, a munkaegészségügy, munkabiztonság új elveit szeretnénk meghonosítani az országban. Mert többen is felvetették, tudom, hogy bonyolult dolog a kártalanítás kérdése Amióta ott jártam májusban, olvastam, hogy a kormány valamilyen kártalanítási erőfeszítést tesz. Nem tudom, mennyi pénzről van szó, de úgy gondolom, hogy itt csak az azonnali szükségletek kielegítéséről van szó ez nem tekinthető minimális kártalanításnak. A kormány maga vállalta ezt. Na most az a gond, hogy hogyan is határozzuk meg ezt az összeget? Nem hiszem, hogy létezne olyan jogszabály, ami szabályozza ezt a kérdést. A kormány az ILO segítségét kérte, az egyik szakszervezet is kezdeményezte ezt a múlt héten. Tehát az egyik probléma az az, hogy mennyi kártalanítást fizessenek, foglalkozunk ezzel, a másik pedig a tehermegosztás kérdése mekkora százalékot fizessenek a nemzetközi beszerzők, mekkora részt a helyi munkáltatók, mekkora részt az épület tulajdonosa, illetve mennyit a kormány. Ezeket a kérdéseket alaposan meg kell vizsgálni, mielőtt egy újabb találkozót hívunk össze. Szeretném kihasználni ezt az alkalmat, elnök úr, persze közben nézem az órát, arra is, hogy felhívást intézzek valaki, mert nem, már említette itt, hogy ez egy fejlesztési kérdés. Igen, a munkahogyi világszervezetnél tisztában vagyunk a szociális igazságtalanságokkal, a munkáltatói, munkaügyi vonatkozásokkal, de alapvetően itt egy fejlesztési kérdésről van szó. Az országnak támogatásra van szüksége ahhoz, hogy az üzletmenet sémáját, modelljét megreformálják Bangladesben, és hogy a minimális emberi méltóság megvalósuljon, hogyha használtam ezt a kifejezést. Köszönöm, elnök úr. Very much. Köszönöm szépen. Nem szükséges hangsúlyoznom azt, hogy mennyire fontos mindaz, amit elmondott. Engedjen meg, hogy egy, engedjen meg egy kérdést, ha figyelembe vesszük azon aspektusokat, amelyek politikai vonatkozásúak, ugye a jogalkotási eh, kérdések, a különböző intézkedések eredményes végrehajtása. Ennek fényében hogyan értékeli az előrelépést? Ez jó, elfogadható, hiányos? Melyek a leggyengébb pontok? Melyek azok a pontok, amelyeknél a bangladesi hatóságoknak nagyobb nyomásra van szükségük az előrelépés érdekében? Hiszek abban, hogy pozitívum az, hogy gyorsan elfogadták az új törvényt. Négy alkalommal is megvitatták ezt, és nagyon nagy nyomást gyakorolt a kormány tagjaira a miniszterelnök. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy olyan előrelépés, amit el kell ismernünk, és egyéb fejlődés is történt, például a gyülekezési jog terén elmozdítottak számos akadályt, ezek technikai vonatkozásúak. A szakértőink ezeket tanulmányozták, és komoly haladás történt e tekintetben. Másodszorban ahol szintén haladás történt operatív szinten. Ez az, amit gyakran a tévéképernyőkön nem látunk, ezért úgy tűnik, mintha ott nem történt volna haladás. De valós munka folyik, együttműködés a munkaügyi világszervezettel, az EU nagykövet, az Egyesült Államok nagykövete és a holland nagykövet. Ugye a hollandok koordinálják a helyi csoportot, helyi szervezetet, amely a magán ágazattal foglalkozik, és monitorozzák a fejleményeket, tehát nagyon sok minden történik. Vannak negatív pontok is, ahol ki kell várnunk az események alakulását, az szabályok elfogadását ki kell várnunk, és ennek meg kell történnie még mielőtt a választási kampány kezdetét venni. Fontos, hogy haladjunk, felgyorsuljon ez a folyamat, mert enélkül ugye önök is tudják, hogy nem lehet végrehajtani a jogszabályt. Már pedig nagyon sok minden függ ettől. Mostantól a választásokig, vagy a választásokat követő időszakig vissza kell erre térnünk, a gazdasági zóna 30%-a, nos ez a pont az, ahol egyértelmű üzenetre van szükségünk, tehát hogy a 30%-os küszöböt elérjék, már pedig a gyülekezés szempontjából ez a küszöb lehet, hogy túl magas. Elnök, köszönöm szépen, ideje, hogy meghallgassuk az európai érdekelt feleket is, mert attól tartok, hogy az európai érdekelt felek és megsínlették ezt a tragédiát. Francesco Marchi az Eurotex részéről. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt képviselők, tisztelt nagykövet asszony! Köszönöm, hogy meghívták az európai textil ágazat képviselőit. A, ami fontos számunkra az az, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, amely az európai textil ágazat számára jobb körülményeket teremt. Még mindig 80 ezer vállalat működik az Európai Unióban, és ezen vállalkozások nagy része közé, kis és közép vállalat. Ugye több mint 15 éve a Eurotex hangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos, számos nemzetközileg elfogadott szociális és környezetvédelmi standard érvényesítése, a, legyen akár európai vagy nemzetközi az ellátó lánc. Ez nagyon fontos az ágazat imázsa szempontjából, a fogyasztók szempontjából is biztosítani kell azt, hogy egyenlő feltételek mellett versenyeznek a vállalatok világszerte a szociális partnereinkkel párbeszédet folytatunk az EU szintjén is, hogy kifejleszünk olyan projekteket és intézkedéseket, amelyek által az EU-ban működő vállalatok körében is felkeltjük a figyelmet ezen kérdésekre. Banglades vonatkozásában említenem kell, hogy több mint 8,5 milliárd értékben importáltunk Bangladesből 2012-ben textiltermékeket, ruházat tekintetében, tehát Kínát követően a második fő partnerünk. Ez az ország, ahogyan említették, különböző preferenciák kedvezményezetje, és a piaci részesedése növekedett tavaly, valamint idén is, annak ellenére, hogy válságban vagyunk. Az importok nagy része Ugye európai vállalatokról van szó, amelyek alvállalkozásban működnek, illetve alvállalkozásokkal rendelkeznek Bangladesben, tehát itt azt hiszem, hogy az átláthatóság is a láncolatban nagyon fontos. Szintén lényeges, hogy a Rana Plaza nem állította le a kereskedelmet. Hogyha megnézzük az első hat hónap eseményét, láthatjuk, hogy tovább folyt a kereskedelem Bangladessel, több mint 6,6%-kal nőtt az érték, a volumen, és nem állíthatjuk azt, hogy ez a tendencián változtatott volna, de egyértelmű, hogy a szerződés a szerződés, a benne foglaltaknak e, eleget kell tenni. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy ami Bangladesben történt, bármilyen drámai is, és rendkívül sajnáljuk az eseményeket, nem teszi különlegessé mindez az országot számunkra. Az európai textil ágazat rendkívüli mértékben sajnálja azon incidenseket és baleseteket, amelyek az utóbbi időben Ázsiában történtek főleg. Mindenek előtt azért, mert nem tartották be a nemzetközileg elismert standardokat, nem tettek eleget ezeknek, olyan standardokról van szó, amelyeket a partnerek is aláírtak. Az álláspontunk tehát az, hogy Banglades nem az egyetlen ország, amely ilyen helyzettel szembesül, és ezt a de Gücht biztos az intézet kommunikációnkban, közleményünkben is eh, hangsúlyoztunk. Támogatjuk tehát az erőfeszítéseket a megoldás érdekében, és határozottan támogattuk eh, eddig is az ILO fellépéseit, továbbra is ezt eh, fogjuk tenni és hiszünk abban, hogy a hatóságok kulcs fontosságú szerepet töltenek be ebben a folyamatban. Örülünk annak, hogy ezt az Európai Unió is elismeri. De az is egyértelmű, hogy a politikai és pénzügyi támogatás mellett a kapacitás építésről sem szabad megfeledkeznünk, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy amikor kereskedelmi kedvezményeket nyújt az EU kereskedelmi partnereknek, akkor az emberi jogi, szociális és környezetvédelmi előírások betartásáról is gondoskodnunk kell. Ezért kritikus az, hogy amikor ezeket a GSP plusz kedvezményeket biztosítjuk, az intézményeknek gondoskodniuk kell arról, hogy a kérelmező országok eleget tesznek az összes feltételnek, és valóban eredményesen érvényesítik ezen standardokat. Éppen ezért következetesebbek kell, hogy legyünk. Nem szabad kettős mércét alkalmaznunk, ebben egyetértek az előttem szólóval, és a nyomást is fenn kell tartanunk a változás érdekében. Valóban július 8-án jelen voltunk Genfben, támogattuk az ott aláírtakat, a Bangladessel kötött megállapodást, és úgy gondoljuk, hogy ez jobb, mint az, amit az Észak-Amerikai Szövetség javasolt, mert az nem változtatta meg a dolgok általános menetét. Ugyanakkor most egyre inkább töredezett az ellátási lánc, egyre nagyobb nyomás nehezedik a kiskereskedelemre az ellenőrzés szempontjából, és ebben a kontextusban nagyon fontos biztosítani azt, hogy az ellátók a harmadik országokban ugyanolyan előírásoknak felelnek meg, mint amilyeneket itt elvárunk az európai gyártóktól. Őszintén szólva, sajnálatos, hogy csak a média, illetve a drámai baleset az, ami politikai szinten is felhívta a hatóságok figyelmét mindenre. Egyértelmű kell legyen az, hogy számos európai vállalat nem várta azt, hogy bekövetkezzen egy ilyen incidens, hanem korábban is lépéseket tett már, de eleget kell tenni az előírásoknak. Nem tudunk mindent ellenőrizni a KKV-k, amikor külföldön működnek. Nincs más választásunk, mint az, hogy az ILO minimális standardjait minden további nélkül elfogadjuk. Ez az egyetlen mód amelyet követhetünk. Ennek persze van egy költsége, de ez nem összehasonlítható persze azzal, amikor ember, emberi életek vesznek el. Nehéz ez a helyzet, én is vásárló vagyok, de tudom, hogy nagyon hosszú még ez a folyamat. Mert végeredményben mindig ugye a pénz az, ami dönt, de tudom, hogy ez a 10 cent elfogadható lenne. Azt hiszem ez a legkevesebb, amit megtettünk, de ez az én személyes véleményem. Örülök annak, hogy kísérlet történt a jobb koordináció érdekében. Csak így tudjuk biztosítani azt, hogy a vállalatok számára lesz egy egyértelmű keretrendszer, amelyben működhetnek. Ahogyan az elhangzott, az összes megállapodás, amelyet aláírtak, itt három-négy megállapodásról van szó, ezek mind a kulcsfontosságú kérdések közül néhányra összpontosítanak, ezeknél kell tovább lépnünk. Nagyon nagy feladat előtt állunk. Az is egyértelmű, hogy fokozatosan kell a lépéseket megtennünk, be kell vonnunk a magán ágazatot és a hatóságokat is. A Bangladesek kötött megállapodás értelmében. A vállalatunk a baleset óta nem hagyott fel a munkával, nemzeti hatáskörben is fellépünk, Norvégia vagy Hollandia azon országok, ahol együttműködünk a minisztériumokkal, Ugyanakkor nem szabad megfelelkeznünk arról sem, hogy nagyon sok vállalat kevésbé látható módon, de fellépett, és ennek nem volt a nagy visszhangja. A bangladesi érdekelt felek is a bangladesi megállapodás során meghozták a szükséges intézkedéseket. Ami azonban Bangladesben történt, hangsúlyozom még egyszer, hogy drámai, de nem lesz ettől még egyedülálló az ország. Az összes ellátóra ki kell terjeszteni a megállapodást, főleg azokra, amelyek például a vámmentes hozzáférésben részesülnek. Engedje meg, elnök úr, hogy hangsúlyozom azt, hogy nagyon hamar, ugye ez a bizottság értékeli majd a GSP plusz eh, listán szereplő országokat 2014 eh, után. Az Európai Parlament így hatékonyan felléphet annak érdekében, hogy a minimális emberi jogi, szociális és környezeti standardok eredményesen, és hangsúlyoznám, hogy eredményesen érvényesülnek. Az európai eh, fogyasztók, az európai beszerzők szintén részt kell, hogy vállaljanak a költségekben, de ez egy hosszú folyamat. Nem lehet ezt azonnal véghez vinni, hanem ezt fokozatosan kell véghez vinni. A szociális partnerekkel együtt támogatunk olyan lépéseket, amelyek által a szociális és környezeti standardok betartásra kerülnek, és még egyszer szeretném a parlamenti képviselőket felkérni arra, hogy ne felejtjék el azt, hogy annak érdekében, hogy Európa világszerte beszerezhesse termékeit, biztosítania kell azt, hogy helyi szinten Európában is előállíthassanak termékeket a vállalatok. Köszönöm szépen az észrevételeket az általános preferencia rendszerrel kapcsolatban a GSP plusz, tehát az általános preferenciál rendszer plusz fontos, és természetesen a parlament ellenőrizni fogja, hogy ezeket a követelményeket betartják-e azok a kérelmezők, akik szeretnék, hogyha rájuk alkalmaznánk az általános preferencia rendszer pluszt. A akik aláírták az Európai Unióval a megállapodást, azok olyan eldöntötték-e, hogy egy mechanizmust létrehoznak annak érdekében, hogy megfelelően tudják nyomon követni azt, hogy a tagok megfelelnek-e a követelményeknek. Válasz. Nagyon őszintő leszek önnel, tisztelt elnök úr, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy nagy vállalatoknak a számát, amelyek aláírták a Banglades kompaktot, ezek nagyon kevesen vannak, ezek a multinacionálisok, és ezeknek a többsége, ha nem 99%-uk, általában viszont alapvetően kis kereskedők. A tagjaink között a központ és azok a kis és középvállalatok, amelyek külföldre mennek, és ezek is további kérdéseket vetnek fel, például a munkabiztonsági kérdések és érdekkel ezekkel foglalkoznak. Azonban továbbra is vállalati szintű kérdés marad. Lehet, hogy a válasz nem megfelelő, másod is válaszolhat, másképpen is válaszolhattam volna, de világosan akartam fogalmazni. Számunkra ez egy jelenleg vállalati kérdés, természetesen szorgalmazzuk, hogy a tagjaink jól alkalmazzák a minimum szabványokat, és senki nem emelt szót a minimum szabványok ellen, sőt vannak, akik még tovább is, messzebb is mennek, mint a minimum, de azt is tudom, hogy egyes esetekben különböző egyesületek, szövetségek együtt dolgoznak a kormányokkal tagállami szinten annak érdekében, hogy javuljon a helyzet, amikor Bangladesben eh, dolgoznak, de nem csak Bangladesben, másot is. Köszönöm, hogy az elnök, és az utolsó hozzászólónk nyilvánvalóan eh, Franz Delcao lesz, aki az FTI, tehát a Szabadkereskedelmi Társaságot eh, képviseli, importőrök és a ruhaimportőrök foglalkoznak, de nem csak ruházati importőrökkel. Nem titok, hogy az önök társulását támadták, mint a bangladesi helyzet egyik felelősét. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Hölgyeim, Uraim, tisztelt képviselők, főigazgató úr, köszönöm, hogy meghívtak engem. Én a kiskereskedőket képviselem. 1200 tagunk van, amelyek akiknek a többsége az úgynevezett üzleti megfelelési normákat elvállalták a szállítási láncban, tehát ezt alkalmazzák. De szeretném rámutatni arra először is, hogy ezek az importőrvállalatok, és itt nagyon nagy multinacionális vállalatok is vannak köztük, és több száz kis és közepes vállalat. Tehát a legkülönbözőbb vállalatok találhatók meg, amelyek importálnak, nem csak Bangladesból, hanem a világ minden részéről. Nagyon fontos az is e tekintetben, és ezt már más hozzászólók is hangsúlyozták, hogy rendkívül sok vita folyik Bangladesben. Egyetértünk abban, hogy nagyon sok mindennek kellene történnie Bangladesben, és minket, mindenkit aggaszt, tanak az ilyen nagyméretű tragédiák. Nem csak Bangladesben, más üzemekben is láttunk ilyeneket, tehát valamint változtatni kell. Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy sok más országot is figyelembe kell venni, ahol hasonló kihívásokkal találkozunk próbáljuk kezelni ezeket a kihívásokat, mégpedig holisztikus módon. Nem szeretnénk egyetlen országra koncentrálni, nem szabad elfelejteni, hogy azt kell figyelembe vennünk először is, hogy nagyon sok vállalat hogyan folytatja az üzleti tevékenységét, illetve az egész szállítási lánc. Tehát amit az FTA a BCI csinál, hozott létre, ez egy ugyancsak egy rövidítés, de egyre többen kezdik megismerni. Három pillérünk van, amelyen keresztül Bangladesben és más országokban is meg akarunk felelni a kívásoknak Kína, India és további országok. Az elsőleges az nyomon követés, tehát a, ö, megnézzük a szállítási lánc helyzetét, és nyomon követjük, megnézzük a, az eredményeket. Nagyon sok a kihívás, és ez közül már sokra rámutattak. Van bérkérdés, munkaidő, ö, kollektív ö, tárgyalás, ö, szakszervezeti kérdés, de hogyan foglalkozunk mindezekkel annak érdekében, hogy változás történjen. A javulás a cél, és ez a kulcs Éppen ezért szervezünk rendszeresen rengeteg képzést a világ minden hely, részén azért, hogy ezen kérdésekkel foglalkozzunk, hogy elmagyarázzuk, hogy a vállalatvezetők, üzemvezetők hogyan tudják a saját munkájukat javítani. Mert sajnos még mindig sokan úgy gondolják, hogy amikor szociális megfelelésről beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy kedvére teszünk a vevőnek, vagy a szociális auditornak de nem erről van szó, a, és ez nem csak azt jelenti, hogy az egyes országok szabályaihoz alkalmazkodunk, hanem a bangladesi törvényeket betartjuk, akkor ez az ILO erőírásait is jelenti, és minden, ország, minden vállalat, amely részt vesz a szállítási láncban, figyelembe kell, hogy vezze ezeket a rendelkezéseket. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ezeknek a standardeknek a bevezetése eh, hosszatalmas. Ez persze nem eh, igazolás, ez nem mentesít, de ha valójában komoly erőfeszítéseket akarunk és eredményt akarunk, akkor azt látjuk, hogy a kis lépésről lépésre eh, létrejövő eredmények fontosak, de sok évet vesz igénybe, amíg eljutunk oda, ahova szeretnénk. És ez csak akkor lehetséges, hogyha valamennyien összefogva dolgozzunk. Kiskereskedők, vásárlók, másik oldalon az üzemek Bangladesbe különböző üzleti szervezetek, kormányok, hatóságok, különösen a munkafelügyelet, szakszervezetek, civil szervezetek, egyetemek nem lehet a, szabad úgy eljárni, hogy azt mondja, hogy hát mutogatunk, hogy e, ez vagy az nem jól végzi a munkáját. Össze kell fognunk, mert csak így lehet tényleges változást elérni. És annak érdekében, hogy megközel, megkönnyítsük a párbeszédet ezen kérdésekben, nagyon fontos ezeket az országokat és Bangladesben is kerekasztalokat szervezni. Ezt rendszeresen szervezzük azért, hogy a kihívásokkal foglalkozunk és megvizsgáljuk a potenciális megoldásokat is. Fontos, hogy a különböző szereplők helyi szinten is beszéljenek egymással, és ne egymással harcoljanak, mert ezt láttuk a múltban sok országban. Tehát nagyon fontos, hogy helyi szinten is az egyes szereplők a felelősségüket vállalják, és mindenki érezze sajátjának a kérdést, amiről már volt szó. Tehát mi FTA-ként, szabadkereskedelmi társulásként is fontosnak tartjuk, hogy a helyi szintet is be tudjuk vonni, egyébként nem lehetünk sikeresek nem tudom eléggé ismételni a különböző kezdeményezéseket, amelyekre vállalkoztak a vállalatok más vállalatokkal vagy szakszervezetekkel együtt, különböző szövetségekkel. Tagjaink közül néhányan ugyancsak a BSCI-ban is részt vettek, és örülünk ezeknek a kezdeményezéseknek. Ez egy további olyan elem, ami előbbre viszi a dolgokat. Nemzeti eh, eh, háromoldalú kezdeményezések is fontosak, ezek tudnak elvezetni azokhoz a változásokhoz, amiket nagyon szeretnénk. Az egyetlen aggodalom, amit látok ezek kezdeményezések kapcsolatban, hogy van egy olyan veszély is, hogy párhuzamosságok jönnek létre. Nagyon fontos lenne, hogy ezek a különböző utak koordinált módon kerüljenek kialakításra, és ne párhuzamosságok jönnek létre, mert egyébként kifáradás és frusztráció következhet be. Azt hiszem, ezek azok a kulcs elemek, amiket mindenképpen szem előtt kell tartanunk. Azt is nagyon fontos elmondani, hogy úgy gondoljuk, hogy Banglades jó úton halad, örömmel támogatjuk Banglades szereplőit is, támogatjuk az hozott intézkedéseket, mint kiskereskedők, vásárlók, nem akarunk átmenni más piacokra azért, mert nem hiszünk Banglades kezdeményezésbe. Nem, mi továbbiakban a jövőben is Bangladessel szeretnénk dolgozni, hosszú ideig szeretnénk a szállítókkal dolgozni, és szeretnénk, hogy az a fejlődmény ez jó irányba megy, és ezt akarjuk segíteni. Tehát nincs szó arról, hogy a kiskereskedők elmennek más piacra, senkinek sem lenne jó, az országnak sem, az iparágnak is, nekünk sem érdekünk. Az ezzel, hogy ezt el, ismételten elmondtam, úgy elmondhatom, hogy nagyon sok dologban egyetértünk, időre szükség van, de nemzeti szinten, helyi szinten is nyomon kell követni az előrehaladást. Mi kiskereskedőnként vállaljuk a felelősségünket, bizonyos felelősség ránk is jut, és a jövőben is gyümölcsöző tevékenységeket szeretnénk folytatni az érdekeltekkel itt Európában és Bangladesben is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Egy észrevételt és egy kérdést engedjen meg. Az első kér- észrevétel. Mi a reagálásuk arra a vádaskodásra, ami többször is elhangzott itt a parlamentben is, egy tragédia, bangladesi tragédiával kapcsolatban, hogy az önök tagjai a legfőbb élvezői annak, hogy nagyon rosszak a munkakörülmények és nagyon alacsonyak a bérek Bangladesben a tagjaik eh, miután aláírták az Európai Unióval a megalapodást, mit tettek, eh, illetve mit tettek önök annak érdekében, hogy a tagjaik eh, megfeleljenek az, e- a, annak, amit vállaltak? Van-e valamilyen ellenőrző mechanizmusuk, amivel ellenőrzik, nyomon követik, hogy a tagok ténylegesen betartják-e azt, amit vállaltak? Válasz. Igen, a BSZ-ben van egy bizottságunk azon számára, akik részt vettek ebbe. Ez nem csak Bangladesre kapcsolatos egyébként, ez egy olyan kötelezettségvállalás, amit a vállalatok minden tevékenységükre vállalnak, bármely országban legyen is a tevékenységük vagy a szállító láncok. Figyelemmel kísérjük, hogy mit tesznek a tagjaink és a BSCI javítási folyamatán keresztül nézzük, hogy hány gyárok van, milyen műhelyek vannak, megfelelnek-e a különböző előírásoknak, szociális auditok hogyan működnek. Ha a vállalatok nem felelnek meg a szabályoknak, felfüggesztést kaphatnak, sőt ki zárhatjuk őket az Egyesületünkből. És minden évben egyébként vannak ilyen esetek nem célunk, hogy ezt tegyük, de tesszük azért, mert hitelesek akarunk maradni, és ezek a kérdések fontosak, és az éves jelentésünkben is egyértelműen bekerülnek ezek az ügyek. Nem tartjuk ezeket titokban, és nagyon sok tagunknak ez nem tetszik ugyan, de mégis bizonyos értelemben csendőrködünk a tagjaink felett. De többet nem igazán tudunk tenni. Elnök, köszönöm szépen. Bizottság, hogyan látják önök a helyzetet? Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy lehetőségem van válaszolni erre az eszmecserére, és köszönöm, hogy ilyen ö, fontos ö, személyek után beszélhetek. Én a kereskedelmi főigazgatóságról jöttem. Banglades jó példa számunkra, jól mutatja, hogy milyen fontos a kereskedelem a fejlesz, fejlődésben, és mennyire fontos a nemzeti, a hazai politika, és milyen előnyöket hozhat a kereskedelem az emberek számára. Bevezetőjében említette, hogy a konfekcióipar milyen fontos, és az európai import mennyire jelentős Bangladesből az Unió és Banglades két legfőbb partner, 9,2 milliárd volt a tavaly éves forgalom. Ez az ország GDP-jének a 10%-a. És úgy gondolom, hogy 2,5 millió munkahelyhez járult hozzá a mi importunk. Eh, Banglades az uniós piacokon eh, kótamentesen és vámmentesen tud forgalmazni. Ez nagyon fontos a konfekcióiparra nézve. Úgy gondolom, hogy ez a helyzet, az a tény, hogy Bangladesre vonatkozik az általános preferencia rendszer, és ennek előnyeit érvezi, ez egy külön felelősséget hárít ránk. Ez nekünk ugyanakkor különös lehetőséget is adott, mert a GSP egy különleges kapcsolatot tesz lehetővé, párbeszédet eredményez, és ugyanakkor a kommunikációs csatornák is ettől jobbak, amikor a helyzet nehéz. Úgy gondolom, hogy a szolidaritás hangjai még sosem voltak ilyen hangosak a munkadók, a fogyasztók részéről, és még egyszer szeretném megköszönni az Interkomitinek a hangját is, mert nagyon sokat tettek a tekintetben, ami történt. Banglades kompakt megállapodással javítottak a dolgozók biztonsági helyzetén a bangladesi ruhaiparban. Ezt a el és az ILO-val együtt írtuk össze. Az Egyesült Államok is csatlakozott később ez a kezdeményezés, és szerintem ez is egy nagyon fontos lépés. És természetesen más szereplők is vannak. A, szerep, a szereplők nem aláírók a, sem az iparban, sem az Unióban, sem Bangladesben, de részt vesznek ebben a kezdeményezésben ez inkább egy kormány közi megállapodás volt. Az, hogy hol tartunk ennek az előrehaladásnak a vizsgálata, és hogyan látja a bizottság, a kompakt az egy fontos dolog, egyrészt a, vannak, amik azonnal teljesítendő feladatok, például a szabad szervezkedési jog, a megfelelő végrehajtási szabályok, ahogy ezt a főigazgatóság is említette, ezek fontos lépések, amit az év végéig kell teljesíteni azért, hogy a jobb munkát, ILO programot teljesítsék. A 200 munkafelügyelőt illetően ez egy közép, illetve hosszabb távú kötelezettségvállalás. A munkatörvényt a gazdasági övezetekre ki kell terjeszteni, és ehhez kell a szükséges törvényi háttér. Eredményeket láttunk, és köszönjük a kormányzatnak, hogy módosították a törvényt. Az ILO-ra hagyjuk, hogy ennek a törvénynek az értékeit eh, értékelje, hogy látnak-e eh, problémákat, eh, vagy látnak-e olyan dolgokat, amiken további javítás szükséges. Szerintem realistának kell lenni, amikor a kapacitási lehetőségeket vesszük figyelembe, a, egy ilyen szegény és fejlődő ország esetében. A kormány számos kötelezettséget vállalt az év végéig, és ezt nagyon közelről nyomon követjük, hogy hogyan tudják ezeket teljesíteni. Még fontosabb ennél, hogy a bangladesi emberek is figyelemmel kísérik, és ez egy olyan ország, ahol hamarosan választások lesznek és az európai fogyasztók is figyelnek, odafigyelik, és elhangzott az is, hogy a fogyasztók hogyan tudnak a felelős vásárlással szerepet játszani. A természetesen az ILO-nak a munkahogyi konferenciája is meg fogja vitatni Banglades helyzetét, és várjuk ennek a következtetéseit, mert a hivatalos nyomonkövetésnek és az, Európa, az emberi jogi konvenciónak a következményei azok nagyon fontosak, a valamennyi ö, szempontból. 2014-ben lesz egy follow-up találkozó, Bangladessel, Egyesült Államokkal és az ILO-val együtt, ahol az előrehaladást kívánjuk megvizsgálni. Még fontosabbak az elkövetkezendő hónapok, amelyek remélhetőleg tényleges változtatásokat hoznak a terepen, és nagyon is biztatnám a bangladesi kormányt, hogy működjenek szorosan együtt az ILO-val. Ha megengedik, akkor még én is szeretnék feltenni egy kérdést, ami említ tett a parlament egyik tisztelt képviselője, ha jól emlékszem, akkor talán a zöldek részéről hangzott el, hogy a bizottság akar-e változtatni a kereskedelem politikáján a bangladesi eseményeket követően. Azt hiszem, hogy erre azt kell -e válaszolnom, hogy igen, folyamatosan felülvizsgáljuk a kereskedelmi politikánkat, és önök is tudják, hogy egy évvel ezelőtt egy közleményt adtunk ki ami a, vizsgálta a kereskedelem és fejlesztési kérdéseket. És a bizottság azt mondta, hogy az új realitásokhoz kell igazítani a kereskedelem politikánkat. A kereskedelem politika azonban csak az egyik oldala az éremnek, mert vannak egyéb kérdések is, és ezeket az aspektusokkal is foglalkozni kell annak érdekében, hogy a kereskedelem politika fenntartható fejlődést eredményezzen. Nagyon fontos, hogy a nemzeti politikákban a sajátnak tekintsék ezeket, a fejlesztési támogatás, kereskedelmi fejlesztést. Említették itt a szociális felelősséget is, illetve hogy ezt hogyan építjük bele a kereskedelem politikába. Minden új generációs kereskedelmi megállapodásban nagyon egyértelmű hivatkozások vannak ezekre a nemzetközi eszközökre, Ajt említeném az ENSZ-nek az útmutatásait, vagy az OECD útmutatóit a multinacionális vállalatok számára úgy gondolom, hogy az IGSP-ben és a, még inkább az általános preferenciarendszer pluszban rendszeres párbeszédeket folytatunk az érintett országokkal. Ezek olyan eszközök, amik lehetővé teszik, hogy a rendszerbe tartozó országokkal folyamatosan tárgyaljunk a munkavállaló jogok javításáról, amit nem tehetnénk akkor, hogyha nem lennének részesei ennek a rendszernek. Köszönöm. Köszönöm szépen, és hadd mondjam el nyilvánosan, hogy személyesen is nagyon nagyra értékeltem, hogy az Európai Unió vezetése, végrehajtó testület vezetése milyen erőteljesen lépett fel ebben az ügyben, és milyen kiegyensúlyozottan állt hozzá a kérdéshez. Mindenképpen fejet kell hajtanom, de huht, biztos úr fellépése előtt Zárjuk le a vitát azzal, hogy újra megadom a szót a vendégeinknek, a bangladesi nagykövet asszonynak először. Murphy úr aztán utána még hozzászólhat. Nagykövet asszony a szó. Nem tudom, esetleg eh, a képviselő úr szeretne beszélni. Milyen lesz az utolsó szó, nagykövet asszony? Rendben. Elnök úr, semmiképpen nem akartam magamhoz ragadni, az utolsó szót az természetesen az önöké. De hadd mondjam el, hogy személyesen is nagyon érdekesnek találtam a kérdések és észrevételek nagy részét, illetve nagyon tanulságos volt a munkaügyi virágszervezet főigazgató helyettese, a Eurotex, illetve az FTA vezetői, illetve az Európai Bizottság képviselője elmondtak egyes kérdésekre már választ kaptak a képviselő, a képviselő urak, például a munkagyi felügyelő kérdésére, ami a függetlenséget illeti. Egyértelműen elmondtam, hogy nem csak a kormány ellenőriz, hanem az Európai, illetve az Észak-Amerikai Szövetség is jelen van. Nyilván a koordináció nagyon fontos, és javasoltuk is, hogy valósuljon meg, mert még nem valósult meg. A tegnapi állapotok szerint az észak-amerikai szövetség képviselője Dalkában volt, említette, említette több gyárat is, amivel probléma van, de nem nevezte meg őket. Az fontos, hogy a három szerepvállaló amikor ugyanazt az üzemet látogatja meg, annak nincs értelme. De hát ez egy nagyon konkrét részlet, technikai részlet. Nagyon hálás vagyok David Martin képviselő úr kérdéseiért. Igen, azt említette ön, hogy nem mindig a munkaügyi felügyelők száma a probléma, hanem a munkájuk színvonala. a munkegyi világszervezet főigazgató helyettese is elmondta, hogy a Bangladesi Műszaki Egyetem nagyon jó nevű egyetem, és ők fogják az elemzést elvégezni, annak ellenére, hogy nem az ő munkájuk lenne, hiszen ők egyetemi oktatók, de elvégzik az ellenőrzéseket a munkaügyi világszervezet segítségével. Természetesen a bizalom nagyon fontos, fontos, hogy megbízhassunk a felügyelőkben. Hát induljunk ki abból, hogy megbízhatunk, aztán, hogyha korrigálni kell, akkor korrigálunk. Valóban fontos, hogy a megindult folyamat lendülete fennmaradjon, nem csak Banglades részéről van meg ez a lendület, hanem az EU részéről, az Európai Parlament, a Bizottság, a kiskereskedők, az Eurotex részéről és a Munkahogyi Világszervezet a végrehajtásban partnerünk. Ahogy a bizottság képviselője is említette, jövőre lesznek nyomankövetési follow-up találkozók. Jean Lambert asszony már elment, de említette, hogy ugye választási évben vagyunk, nagyon hamarosan választások következnek Bangladesben, Más témái is vannak a kampánynak, de ez nem jelenti azt, hogy a munka egészségügy és a munkabiztonság háttérbe szorulna. Nem két pártot érint, csak ez a probléma, hanem az összes pártot, illetve a magadesi emberek is figyelik, hogy a valós változások történnek-e a terepen, vagy csak égeretek hangzanak el. Az Európai Unió is figyel, de az emberek is. Hogyha beletekintenek egy bangladesi újságba, vagy belenéznek egy televíziós talkshowba, akkor látni fogják, hogy a kormány mennyire célkeresztben van, mennyire figyelik az emberek, hogy a vállalások teljesülnek-e. Igen, egyes vállalások ambiciózusak, célzottak és határidőhöz kötöttek, de hát ez egy demokratikus folyamat, időnként konszenzusra van szükség, az ellenzékkel is egyeztetni kell, stb. stb. A munkahogyi szervezeteket, munkáltatókat, szakszervezeteket, gyártókat, importőröket is be kell vonni, illetve az egész ellátási lánc végén a kiskereskedők is szerepet játszanak. Szóval nagyon nagy hangsúlyt fektet a kormány mindenre. Paul Murphy képviselő úr kérdezte, hogy a fogyasztói árnak mekkora hányadát teszi ki a munka költsége. Sajnos pontos százalékot nem tudok mondani. Illetve igazából az a az ellenkérdés, hogy a fogyasztói árhoz képest mekkora hányadot tesz ki a bekerülési összeg. Ezt figyelembe kell venni, hiszen óriási a marzs, az árrés. Nyomást kell gyakorolni a gyártókra, civil társadalom bevonásával, a nemzetközi közösség tudatos részvételével a média óriási szerepet játszott abban, hogy felhívta a figyelmet a tragikus baleset után a bangladesi helyzetre. Én ezt nagyon pozitívnak tartom, a kormány is közös erőfeszítésre van szükség, úgyhogy fontos lenne, hogy a média ugyanígy odafigyeljen arra, hogy mások mit tesznek. Kicsit frusztráló volt a múlt heti Genfi találkozó, pedig a munkáltatói világszervezet, civil szervezetek és az ILO meghívtak 29 nagy céget, hát 9 el is jött, ez is valami de igazából nem akartak ezek a eh, nagy eh, cégek eh, felelősséget vállalni a kártalanításra. Nem nevezném meg azt a céget, aki el se jött, de azt mondta, hogy miért lennének ők felelősek egy Dakkában történt balesetét. Nyilvánvaló, hogy outsourcingról van szó, nagyon őszintén beszélek most, elnök úr. Ö, remélem, hogy ezt megbocsátja nekem. Tehát itt székelő cégek külföldön gyártatnak, akár csak a távközlésben, amikor valaki ügyfélszolgálatot hív egy légitársaságnál mondjuk, egy olyan call centernél veszik fel a kagylót, ami Ázsiában van Egyértelmű, hogy itt a gyártás kiszervezése történik, tehát igenis felelősek. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi eh, médiának ezzel is foglalkoznia kellene a cégek társadalmi felelősségvállalásával. Gondoskodni kell arról, hogy ilyen ö, eh, tragikus balesetek ne következzenek be ö, eh, a konfekcióipari üzemekben. Ez egy nagyon fontos fejlesztési szempont és célkitűzés. Bízom benne, hogy az önök vállalásai teljesülnek. Európai Parlament, Bizottság, Munkaügyi Világszervezet, Kiskereskedelmi Szövetsége. Bízunk benne, hogy e vállalásokra építhetünk a jövőben. Néhány további kérdés is elhangzott még. E, Keller asszony azt e, kérdezte, hogy az EU-s cégek milyen és mennyi adót fizetnek Bangladesnek. Azt mondjam, sajnos nincs válaszom erre itt most. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt állandó előadónknak, Paul Murphynek adnám a szót. Elnézést, hogy nem mutattam be. Monika Hencseit a bizottság részéről ő szólt hozzá. Paul Murphy. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden néhány észrevételt tennék. Eurotax és az FTA hozzászólások inspirálták őket. Rendkívül rosszak a munkakörülmények a magadesi gyárakban, hát ez nem újdonság. Nyilván a tragikus baleset az újságok címoldalára tette fel a kérdést. Ettől függetlenül ez nem meglepő, ez nem újdonság, az emberek ezzel tisztában voltak. Az, hogy más országokban is ilyen a helyzet, nem mentség, mindenképpen fel kell lépni a bangladesi ügyben. Igazából ez egy vádirat az egész öm, iparággal szemben, nem elszigetelt a bangladesi példa. Tudjuk, hogy a konfekcióiparban a lehető legolcsóbb termelési költségeket próbálják megtalálni, és megkerülik a szabályokat a munkakörülmények, munkabiztonság esetében. alapvetően nem a nyugati fogyasztók nyernek ezen, ezt el kell utasítanunk, hanem azok, akik profitot vágnak zsebre ebben az üzletágban. Hogyha a kis bangladesi pakisztáni üzemekről látunk tudósításokat, mindig azt látjuk, hogy a nagy felvásárlók diktálnak, az európai kiskereskedők diktálnak, ezért igazából ők felelősek azért, ami történt, és azért is, hogy változzon a helyzet. Az FTA képviselője feltette a kérdést, hogy az FTA által képviselt cégek átmennének-e más országba, áttelepülnének-e más országba, hogyha változnának az előírások Bangladesben. Azt gondolom, hogy az igazán fontos kérdés az, hogy ha 10 centtel emelkedne ruhadarabonként a konfekcióipari termékek ára, mert hallottuk, hogy ennyibe kerülne a nyugati normákhoz való igazodás. Nos, akkor vajon áttelepülnének-e egy másik országba, ahol nincs ez a plusz 10 cent? Akkor vajon a probléma folytatódna, és újra kezdődne ugyanez a folyamat? Bangladesben történik a farmernadrágok kőkoptatási tevékenységének az 50%-a, például, és az önkéntes vállalások bizony nem elégségesek az Eurotex és az FTA persze számára persze a profit fontos, de a bangladesi munkavállalók érdekeit és a többi munkavállaló érdekeit is védelmeznünk kell. Köszönöm szépen, köszönöm a vendégeknek, úgy gondolom, hogy példaértékű volt ez a vita, hiszen láthattuk, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikája milyen hatásokkal van, nem egyszerűen a zárócikkek határátlépéséről van szó, hanem a szabályaink szerint a szociális és munkaügyi normákra is figyelnünk kell. Én azt kívánom, hogy Banglades sikertörténet legyen, és elmondhassuk, hogy az EU részese volt a sikernek, és most már jobb Bangladesben dolgozni. Köszönöm szépen. Item 28. 28-as napi rendi pont. Uh, Ez egy jogalkotási anyag. A 21-23-as uh, tanácsi rendeletről, 73 as uh, rendeletről van szó, az Európai Közösségben a fanyag behozatal engedélyezési rendszerének létrehozásáról. Itt ugye az erdészeti jogszabályok végrehajtására és az erdészeti irányításra vonatkozik az FLEGT rövidítés. Nem csak áruk, illetve szolgáltatások áramlásáról van szó, hanem egyéb termékekről is. Mi vagyunk az illetékes bizottság, az előadónk Julio Winkler, az Európai Néppárt részéről. Őt helyettesíti most Jaroszláv Valensa, aki ugyanazon politikai frakció tagja, és neki adná meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, Winkler úr nem tudott eljönni ma, úgyhogy ha megengedik, akkor felolvasnám az által készített nyilatkozatot. A 2173-as LK e tanácsi rendelet egy engedélyezési rendszert hoz létre, az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításra és a természet termékek kereskedelmére vonatkozóan. Itt az illegális fakitermelésről van szó, és ez bizonyos fa termékekre vonatkozik, amelyek bizonyos partnerországokból származnak, olyan országokból, amelyek önkéntes partnerségi megállapodást kötöttek az EU-val. Ezen paramétereken belül csak olyan fa termékekről van szó, amelyek jogszerűen lettek előállítva a partnerországok nemzeti jogszabályok értelmében, csak ezeket lehet az EU-ba importálni. Bizonyos fa termékek importja a partnerországokból tiltás alatt áll. Az Európai Bizottság javaslata nem arra törekszik, hogy a FLECT rendszer pontjait módosítsa, a komitológiai eljárást érinteni a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban. A Lisszaboni szerződés értelmében ez és egyéb javaslatok az intézményközi tárgyalások pozitív kimenetelét várták, ugye az Omnibus 1 és Omnibus 2 rendelet megerősítéséről van szó. A bizottságra olyan hatáskört ruháznak, amelynek értelmében végrehajtási és delegált jogi aktusokat is elfogadhat. A jogszabály, a javaslat azzal a, bizot, azzal a hatáskörre ruházza fel a bizottságot, hogy a 182 2011 per 182-es jogszabály értelmében fogadjon el jogszabályt, Ezáltal a fatermékek nyomon követése megvalósulhat, amennyiben ezek harmadik országokból származnak, és ez lehet az alapja az FREGT engedélyezési rendszernek. Ezen rendszereket jelenleg a Komitológiai Bizottság értékeli a szabályozás eljárás értelmében. A bizottságnak hatásköre van arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat is, delegált jogi aktusokat is elfogadjon azon fatermékekre vonatkozóan, amelyek a 338-as jogszabály különböző mellékleteiben szerepelnek. Másodszorban az ötös cikk elfogadása szabályozza az import engedélyezési rendszerek mechanizmusait. Továbbá az 1-es, 2-es, 3-as melléklet módosítása megnevezi azon országokat, amelyekre az engedélyezési rendszer kiterjed. A végrehajtási hatáskörök tekintetében Winkler úr azt javasolta egy módosításban, hogy biztosítani lehessen azt, hogy ezen hatásköröket a 2011 per 182-es jogszabály értelmében lehessen érvényesíteni, nem pusztán a rendelet 5-ös cikke alapján. Ami a delegált hatásköröket illeti, két módosítást javasolt Winkler úr egyfelől, ami a hatáskör időtartamát illeti, ez nem lehet végtelen, hanem nem szólhat örökre, hanem 5 évre, és automatikusan, hallgatólagosan kibővíthető. Ez volt az Omnibus 2 tárgyalások eredménye is, és emellett kellene kitartanunk. Másodszorban pedig Winkler úr azt javasolta, úgy gondolta, hogy az a három terület, amelyekre a hatáskörátorázása kiterjeszthető, a politikai mérlegelési jogkörbe kell, hogy tartozzon. Fontos, hogy nem csak kettő, hanem négy hónapra lehessen ezt az időtartamot kiterjeszteni. Ez megfelel az Omnibus 1-es és 2-es dosszié kimenetelének, és megint csak el kellene kerülnünk azt, hogy ettől eltávolodjunk. Ez az, amit elkészített számomra, úgyhogy ezek alapján várom az eszmecserét. Elnök, megnyitom a vitát, és Ennik Zsadó a zöldektől következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek általában a jelentéssel, a jelentéstevővel, különösen ami a delegált aktus kérdését illeti. Egy kettős kérdésem lenne ugyanakkor az egyes cikkkel kapcsolatban, ami a jelentés készítőjének szól, és talán bizonyos mértékig a bizottságnak is. Van egy fejlemény a címkézés elismerésével, amivel tanúsítást is adjuk, a FLECT tanúsítványt egy engedélyezést. És egy olyan fejleményt láthatunk itt, ami sok vagy nagy mértékben csökkenti a komolyságát ennek a címkézésnek. Tudjuk, hogy az ETC cikk minősítésnek jó a neve, komolynak tekintik, vagy például azt is tudjuk, hogy a PVC, az európai címkézés is jó, lehetővé teszi, hogy más címkézéseket is elismerjünk, amelyeket adott esetben helyi szinten vitatnak, vagy nehéz komolyabb értékelés nélkül elismerni. Tehát itt van mindenképpen egy fejlemény, és jó lenne tudni, hogy miért van ez a folyt, változása. A másik pedig a nyomonkövetés. A nyomonkövetés a flektben abszolút alapvető ahhoz, hogy ellenőrizhető legyen az, hogy az importált fa engedélyezett helyről származik-e, és úgy tűnik, hogy implementing act, tehát végrehajtási aktus lenne, és szerintünk ez túl komoly, tehát delegáltnak kellene maradnia. Következő Paul Murphy Guétól. Köszönöm szépen, egyetértek Janik Sedóval, és nekem is egy kiegészítő kérdésem lenne a bizottságnak, hogy ami a aktusokat illeti, hogy ide érjük például az extra országokat hozzátegyük. A, bíró, a bizottság e, egyenként akarja hozzátenni az egyéb országokat delegáltaktusokkal, vagy esetleg egy delegáltaktust mondjuk különböző országokra kiterjedne, vagy minden egyes ország esetében külön-külön akarja, mert ugye a rugalmasságát is ez meghatározza a parlamenti felügyeletnek. Észszerű a kérdés, de hát a jelentés készítője nincs itt. Természetesen ezeket a kérdéseket lehet majd továbbítani a jelentés készítőjének, esetleg a bizottság akar válaszolni, egyáltalán ki van itt a bizottság részéről? A nevét, hogyha elmondaná. Jó napot kívánok, elnök úr! Svetlana Szanaszak hívnak, és és a Környezetvédelmi Főigazgatóságtól jöttem. Számunkra a FLECT rendelet módosítása, ahogy ez már elhangzott, nem az a cél, hogy komoly változtatásokat hozzunk létre a szövegben, hanem ezt úgy kell tekinteni, hogy a realitásokhoz való alkalmazkodás a célunk. Nagyon őszinték legyek, nem számítottunk olyan kérdésre, ami tartalmi kérdésekre is vonatkozik. Azonban köszönjük a kérdéseket, és majd nagyon szívesen meg fogjuk ezeket válaszolni, amennyire tudjuk. Ha megengedik, akkor a másodikkal kezdeném, a Youngsis módosítással. Ahogy önök is tudják, nem találkoztunk a még a mellékletek módosításának kérdésével, mert önkéntes partneri megállapodások voltak, illetve ez a rendszer ez működik a FLECT rendeletben tehát még nem jutottunk el abba a szakaszba, ahol kellett volna bármelyik rendelet mellékletet módosítani. Hogyan akarjuk ezt majd megtenni? Ez ténylegesen attól fog, fog függeni, hogy hányféle rendszer lesz, és hányat fognak operatívnak működőnek nyilvánítani. Nyilvánvaló, hogy nem szeretnénk hang, halasztani a mellékleteknek a jóvágyását, hogyha a flex rendszert már késznek tekintik. Ha egy ilyen helyzet következik be, akkor módosítani kell, hogy tudjuk a, a mellékleteket, de tekinthetjük ezt csomagnak. Az egyik célunk, és valójában ez az egyik érvünk, hogy a parlamentnek a két hónap kapott arra a 2 plusz 4 helyet, hogy erre reagáljon. Ez azért volt így, hogy mielőbb tudjunk reagálni a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos kérdésekre. Tehát, hogy egy megfelelő flekt rendszerünk legyen ahhoz, viszonosságra van szükség, a nemzetközi megállapodásnak megfelelően kell a módosításokat végrehajtani. Ami az első kérdést illeti, a flex címke, amit egyébként licencnek neveznek, megint csak nem számítottunk egy ilyen vitára, mert szerintünk ezt már többször megvitatták. A hitelessége a rendszernek az benne van a FLECT rendeletben, és általában kellően határozottnak, erősnek tekintik, hogy a FLECT licenc meg legyen, és ezt mindenki megbízhatónak tekinti. Hogy hogyan kerül ez alkalmazásra gyakorlatban, és mik lesznek az eredmények, megint csak ugye flekt licencek vannak, és majd még nem tartunk sajnos ott, a folyamat sokkal bonyolultabb lett végül, mint amire eredetileg számítottunk. Elnök, köszönöm szépen, Szova asszony. A bizottságnak a kezdeményezése tulajdonképpen csak arra irányul, hogy ezt a rendeletet összhangba hozza az új delegált és végrehajtási aktusokkal. Hát nem majd meglátjuk, hogy a módosítások során a szakbizottság tagjai túl mennek-e a kezdeményezés által megszabott határokon. A jelentéstevő két módosítást javasol, hogy a, korlátozzuk a hatalom átruházást, illetve hogy bővítsük ki a, az ellenvélemény kifejtésének idejét a delegált aktusok. Bár semmi új nincsen ebben tulajdonképpen, majd meglátjuk, hogy mit fogunk dönteni, amikor szavazás lesz. Határodő este 6 óra 24-én, szeptember 24-én a módosítók benyújtásnak határidője, októberben a szokásos ülésünkön kerül szavazásra. Ez a nyílt ülésünknek a vége, a következő témánk a zárt ülésen kerül megvitatásra, tehát kérem, hogy mindazok, akik nem jogosultak a zárt ülésen részt venni, azok szíveskedjenek elhagyni a termet. Megint csak azt kérném, hogy csöndben és